Bonjour euh, tout le monde. J'ai le plaisir. Mindenkit euh, üdvözlök. Nagyon örülök annak, hogy itt van velünk euh, az illetékes biztosasszony is, aki arról fog nekünk beszámolni, hogy milyen látogatást tett Pakisztánban. Ezen kívül Pakisztán nagykövetét is üdvözlöm. A mai napi rendünknek ez az egyetlen pontja, nem tudom, hogy ezzel a napi rendel kapcsolatban vannak-e megjegyzések. Amennyiben nincsenek, akkor elfogadottnak tekintjük a napi rendet. Pakisztánt az egyik legborzalmasabb katasztrófa sújtotta története során. Hatalmas árvizek voltak, és kb. 20 millió személyt direkt vagy indirekt módon érint mindez. Itt egy fontos humanitárius akcióra van szükség, főként az ország északnyugati részén, ahol rendkívül nehéz a megközelítés, illetve a biztonsági helyzet is. Hogy a helyzettel foglalkozzunk, nagyon örülök annak, hogy eljött hozzánk Zsorzsieva biztosasszony, aki a múlt héten Pakisztánba járt, és aki erről fog nekünk most beszámolni. Azután kérdéseket lehet majd neki feltenni, és erre válaszokat fog ő adni. Okay.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 Vous Est-ce que les traducteurs d'anglais euh, ont un problème avec úgy tűnik, hogy az angol tolmácsfőkének problémája van, technikai jellegű problémája. Uh, uh, uh, um, Well, then let's do it in English. And... Hát akkor váltsunk angolra inkább. Tehát az egyik leghatalmasabb természeti katasztrófa sújtotta Pakisztánt. Több mint 20 millió szemét érint ez a mostani válsághelyzet. Éppen ezért a humanitárius segítség nyújtással foglalkozó képviselőnk, biztosunk Zsorzsieva asszony a múlt héten Pakisztánba látogatott, és ő fog beszámolni arról, hogy milyen tapasztalatokat szerzett ezen az úton, úgyhogy azt hiszem, hogy át is adom neki azonnal a szót, és sajnálom, hogy ilyen hosszú ideig tartott a bemutató. Merci beaucoup, Madame la Présidente, pour votre introduction. Köszönöm szépen ezt a kedves bemutatkozást. Most angolul fogom folytatni. I was actually uh, really uh, trying to uh, report back. Szerettem volna beszámolni arról, hogy francia nyelvfői kurzust folytatok, és hogy most már egész jól kezdek beszélni, de hát sajnos most nem tudom bemutatni a francia nyelvtudásomat. Nos, hát először is Engedjék meg, hogy köszönetet mondjak a szakbizottságnak, amiért a mai napon összehívta ezt a rendkívüli ülést. Borzalmas katasztrófáról van szó. A pakisztáni nagykövettel eszmét cseréltem, és tudom, hogy a mai ülés a pakisztáni emberek számára szimbolikus jelentőségi. Azt mutatja be, hogy az Európai Parlament érdeklődik irántuk, a problémáik iránt, és támogatja azokat a humanitárius segélymunkásokat, akik ott most a terepen megpróbálják a helyzetet fenntartani, segíteni. A mai napon szeretném elmondani, hogy milyen látogatást tettem Pakisztánban, és szerettem volna elmondani, hogy milyen irányba kellene tevékenykednünk, és hogy vonjuk le a következtetéseket ebből a természeti katasztrófából, és szeretném az önök segítségét és véleményét is kikérni. Nézzük, hogy milyen impressziókkal tértem haza Pakisztánból. Először is szerette volna elmondani, hogy milyen borzalmas volt ez a zárvíz, amely július végén kezdődött. 26-27-e, illetve 29-e voltak ilyen problémás napok, és, az, és ez körülbelül 12 1200 embert érintett, ennyien haltak meg az északi területeken. Nos, hát ott azonnal egy 30 millió eurós segítséget nyújtottunk július 31-én. Nos, itt igazából paktumba, illetve a törzsi területeken élő személyeket szerettük volna segíteni, akiket leginkább érintett ez az árvíz. Miután az árvíz helyzet tovább romlott, és gyakorlatilag a folyón lefelé is délfelé egészen a tengerig elöntött hatalmas területeket. Láttam egyébként a televízióban is borzalmas képeket. Nos, hát itt igazából emberek millióinak az életét érintette ez. 17,6 millió személyt érintette ez az árvízhelyzet, legalábbis a pakisztáni katasztrófa védelem szerint, és legalább 8 millióan ezek közül azonnali segítségre szorulnak. 1,2 millió házat semmisített meg az árvíz vagy károsított, és 130 ezer négyzetkilométert öntött el az árvíz. Ez nagyobb, mint mondjuk ötször nagyobb, mint Belgium, vagy körülbelül akkora, mint az Egyesült Királyság területe. A mezőgazdasági miniszter szerint 1,74 millió hektárt tett tönkre ez a zárvíz, de a nemzetközi ügynökségek, mint például a UNDP, a Világbank és így tovább, úgy gondolják, hogy a teljes hatás ennél sokkal nagyobb lehet, és akár 3,4 millió hektár mezőgazdasági területet is érinthet. A legnehezebb helyzet tehát az, hogy megpróbáljunk eljutni azokhoz az emberekhez, akiket teljesen elvágott az árvíz, ahol az infrastruktúra összeomlott, nincsenek utak, hidak, vagy pedig gyakorlatilag elzárja őket az árvíz. Itt óriási területekről van szó, hiszen 800 ezer ember van most ilyen helyzetben. Amikor ezeket a számokat látjuk, akkor láthatjuk azt is, vagy elképzelhetjük, hogy milyen borzalmas munka vár a pakisztáni hatóságokra és a humanitárius segítségnyújtó szervezetekre is. A mai napon a legfontosabb prioritásokra kell odafigyelnünk, víz, egészségügyi ellátás, élelmiszer, illetve épületek azok az emberek, akiket elzár a víz, nincsen hozzáférésük a tiszta ivóvízhez. Tehát ez a legnagyobb prioritás számunkra, hiszen már láthattuk az elmúlt héten, hogy hogyan megnövekedett a vízhez kapcsolódó, vagy a nem tiszta vízhez kapcsolódó fertőző betegségek mértéke, és ezek nagyon gyorsan tudnak terjedni, és ezzel még inkább nehéz helyzetbe kerülhet nek azok az emberek, akiket érint ez a probléma, és pontosan ezért szerettem volna megragadni az alkalmat, hogy megköszönjem azoknak a tagállamoknak a segítségét, akik azonnal ö, a koordinált segítségnyújtás mellett tették le voksukat, és felismerték azt, hogy mennyire fontos a tiszta ivóvíz, és óriási ö, mennyiségű ö, víztisztító berendezést küldtek ezekre a területekre. Tudjuk azt is, hogy az elmúlt időszakban, vagy napokban egy picikét, legalábbis az északi területeken süllyedt az árvíz szintje, de ez természetesen nem jelenti azt, hogy a legrosszabb időszakon túl vagyunk, mert amennyiben mondjuk a, ebből a 8 millió személyből mondjuk 2 millióhoz hozzáférés lehet majd biztosítani, de ugyanakkor tovább gyűrűzhet a válság mértéke, és emiatt nagyon sokan azt a következtetést vontuk le, hogy lehet, hogy visszavonulóban van az árvíz, de mégis a legrosszabb helyzet még hátra van, ugyanis most már nem feltétlenül az árvíz lesz a legnagyobb probléma, hanem a kritikus helyzet tovább gyűrűzése mi is az, amit levontam ebből a látogatásból? Mi az, ami nagyon nehéz? Az, hogy itt igazából egyszerre két katasztrófával kell megküzdenünk. Az északi területen kettős csapást tapasztalhatunk, ugyanis ott konfliktusok vannak, belső menekültek, afganisztáni menekültek élnek, és még őket ráadásul az árvíz is most megtizedelte. Tehát egy dupla csapásnak vannak kitéve. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy épületeket, házakat, otthonokat döntött romba az árvíz, és a mezőgazdasági területeket is annyira elöntötte a víz, hogy ezzel gyakorlatilag a jövő évű, vagy a jövő következő szezonnak az aratását is kockáztatjuk. Tehát az is elképzelhető, hogy néhány hónap múlva élelmiszeri válság is kialakul majd. Ellátogattam Pakisztán északi területeire, ott a belső menekülteket, illetve a konfliktus áldozatait próbáljuk támogatni. Ellátogattam egy tökéletesen megsemmisített kis faluba, ahol afgánok, afgán menekültek a lakosok. És ott egy fiatal emberrel beszéltem, aki az afganisztáni háború elől ö, menekült ide, új életet kezdett Pakisztán északi részén, de amikor megkezdődött az árvíz, akkor igazából elvitte a víz a házát, és amikor a szárvíz visszavonult, akkor azt látták, hogy gyakorlatilag megsemmisült minden tulajdonuk, tönkre, tönkrementek a házak, az épületek. Tehát az északi területen nagyon sokakat duplán érintett a válság, egyrészt a konfliktus, és amikor végre újra, újra tudták kezdeni az életüket, akkor jött az árvíz. És egyébként tökéletes angolsággal szólt felém ez az ember, és egy nagyon fontos kérdéseket, kérdést tett fel. Mit tesz majd Európa annak érdekében, hogy segítsen minket? az ő esetében, az ő faluja esetében egy konkrét választ is adtam, ugyanis ott egy munkaprogramot szeretünk, szeretnénk újra indítani, amelynek révén nagyon sok épületet fogunk építeni, de itt hát összesen 600 házról beszélünk ennek a falunak az esetében, miközben 1 millió 200 ezer épület ment tönkre. Nagyon örülök annak, hogy itt vannak a kollégák, ugyanis együtt kell megtaláljuk a megfelelő válaszokat. Természetesen a hozzáférés nem csak fizikai probléma, hanem biztonsági probléma is, és a kormányjal folytatott tárgyalásaim során többször is hangsúlyoztam, hogy nagyon fontos lenne ezt a két tengelyt összekapcsolni, tehát a fizikai hozzáférést a biztonsági hozzáfér, biztonságos hozzáféréssel összekötni. Mit is fogunk a közeljövőben tenni? Az Európai Unió humanitárius segítségnyújtása gyors volt és nagymértékű, ezért a DG Eco-ban dolgozó kollégáknak köszönöm szépen a munkáját itt Brüsszelből, és azoknak is köszönöm a munkáját, akik Pakisztánban dolgoztak, gyakorlatilag egy nappal látéve. Azon a 30 millión keresztül, amelyet július 31-én bocsátottunk ki, további 40 milliót fogunk rendelkezésre bocsátani, és még 70 millió euróról is szó van. Itt a polgárvédelmi, polgári védelmi mechanizmust szeretnénk életbe léptetni. Igazából itt egy körülbelül akkora mm, összegről van szó, amekkorát összességében a helyi kormány biztosít. Svédország, Németország, Dánia, nagyon sok segítséget nyújtott, Magyarország és Olaszország is, egészségügyi segítséget, Szlovákia, Franciaország szintén inkább a szállítmányozás területén. Úgyhogy köszönöm szépen a Development Committee-nek is a működését, amiért egy nap alatt képes volt gyorsan a 10 millióról 40 millióra felemelni azt az összeget, amelyet biztosítani kívántunk a helyieknek, és ezt köszönjük szépen. Holnap formálisan, tehát szeptember 1-én tudjuk ezt az összeget átküldeni, formálisan is, és amint láthatjuk a pakisztáni helyzetet, a 70 millió szintén már gyakorlatilag ki van osztva, és valószínűleg még ez se lesz elég. Az Európai Unió gyorsan tudott lépni, azért, mert szakértőink a helyszínen találhatóak, és ők szoros együttműködésben dolgoztak a pakisztáni hatóságokkal. Nagyon tetszett az, hogy Nadin tábornok, aki a pakisztáni katasztrófa védelem vezetőjeként 23 személlyel koordinálja ezt az óriási műveletet. Természetesen a helyi önkormányzatok bevonásával. Ő és mások is nagyon becsületesen megmondták, hogy egyáltalán nem voltak erre felkészülve, ez nagyon rosszul érintette őket, és hogy külső segítség nélkül egyszerűen nem tudják ezt a helyzetet, ezt a katasztrófát lerendezni. A tagállamok nagyon gyorsan választattak, segítséget tudtak nyújtani, és a tagállamok most 160 millió eurót ajánlottak már összesen, és ezen kívül még az Európai Bizottság is összesen 230 milliót, tehát ez 300 millió dollárnak felel meg tehát a tagállamok és az Európai Bizottság összesen, tehát nagyon nagy lelkűek voltunk, és valóban nagyon gyorsan tudtunk segítséget nyújtani Pakisztán számára. Most ezen felül mi is a teendőnk holnap vagy holnap után? Alapvető fontosságú, hogy elkezdjünk azon dolgozni, hogy a humanitárius segítségnyújtást a gyors újjáépítéssel tudjuk összehangolni. És ebből a szempontból két fontos tevékenységre van szükség. Az egyik a mezőgazdasággal kapcsolatos, hiszen ahogy visszavonul az árvíz, mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy ezt a mostani mezőgazdasági évadot még meg tudjuk menteni, hogy a helyi gazdákat ellássuk vetőmaggal, hogy még tudjanak vetni. Nagyon fontos lenne ezen kívül a legfontosabb összeköttetéseket újjá kell építeni, gondolok az utakra, illetve hidakra, hogy minél hamarabb el tudjunk jutni nem csak a áldozatokhoz, hanem hogy a gazdák is eljussanak a piacokra, ugyanis egészen elképesztő dolgokat láttam Pakisztánban, például azt láthatjuk, hogy nem mindegy az, hogy valaki az árvíz érintette területen él-e, vagy azon kívül, tehát lehet, hogy néhány száz méter egész egyszerűen más világot eredményez, ugyanis egészen közel az árvíz érintette területekhez egészen normálisan működő falvak vannak, és mellettük pedig tökéletesen romba döntött területek. Tehát ezért lenne nagyon fontos az infrastruktúra legfontosabb pontjait újra működőképessé tenni, mert ez hatalmas segítséget nyújtana az országnak arra, hogy ismét talpra tudjon állni. Hosszú távon természetesen óriási infrastruktúrális beruházásokra van szükség, és szociális, illetve gazdasági rehabilitációs munkát kell majd végeznünk. A UNDP, a Világbank és az Európai Bizottság is mindent megtesznek annak érdekében, hogy felmérjék a szükségleteket. A következő 4-6 hét során ezek a felmérések el is fognak készülni. Itt ez egy hosszú távú újjáépítési terv lesz, és itt két fontos területre kell majd összpontosítanunk. Az egyik az együttműködés, a koordináció, ugyanis ez nagyon nagy ö, csapás érte, és ezért lenne fontos az, hogy jól koordinált módon lépjünk fel ezen a területen. És aztán van egy másik kérdés is. Véleményem szerint Pakisztán az egyik a klímaváltozás által leginkább érintett ország. Bizonyos indexek, bizonyos indexek úgy beszélnek róla, mint extrém módon kitett ország a klímaváltozás hatásainak. Éppen ezért nagyon fontos a rehabilitáció az újjáépítés szempontjából az, hogy amikor a következő válság beüt, akkor Pakisztán jobban felkészült ország legyen. Nem tudjuk, hogy ez a mostani áradás mennyire tudható be az éghajlatváltozásnak, de az biztos, hogy a szélsőséges időjárási hatások egyre gyakoribb léte az a klímaváltozásnak tudható be. Pakisztánban nagyon fontos lenne az, hogy újra, telepít, újra telepítsék az erdőket, az emberek ne ott éljenek, ahol nem kellene élniük, ne építkezzenek olyan helyen, ahol nem kellene építkezni, tehát a tervezés szempontjából is oda kellene erre figyelni, és azt hiszem, hogy az Európai Unió ezen a területen vezető szerepet kaphat, hiszen nagyon sok tapasztalatunk van, és meg vagyunk győződve arról, hogy itt nem csak arra van szükség, hogy csökkentsük a kibocsátást, a CO2 kibocsátást, hanem próbáljuk meg meggyőzni azokat az országokat, amelyek leginkább vannak téve a hasonló a kockázatoknak, arról, hogy ezeket a kockázatokat megelőzzék nagyon tetszett az, hogy a miniszterelnök és a külügyminiszter, amikor találkoztam velük, maguk is beszéltek arról, hogy mennyire fontos az, hogy a mi segítségnyújtásunk átlátható legyen, és ennek érdekében egy bizottságot hoznak létre, hogy az nyomon kövesse a pénzek felhasználását. És elmondták, hogy mondják, mondj, mondjuk el a európai barátunknak, hogy mire van szükségük ahhoz, hogy az átláthatóságot még inkább biztosítani tudjuk. Nagyon örülnénk az ilyen típusú tanácsoknak, hiszen itt óriási támogatásra van szükség, hatalmasak a károk, ezért nagyon fontos az, hogy megbízunk a pakisztáni partnereinkben. Nem ez az egyetlen ország, amely válságtól szenved, és az Európai Bizottság részéről én nagyon is aggódom azzal kapcsolatban, hogy a hurikánok időszaka sincs még a végén, de sajnos nincsen már több pénzünk. Kimerültek a kasszák, hiszen ebben az évben gyakorlatilag az egyik természeti csapást követi a másik. Nos, hát ebben a kontextusban azt szeretném önöknek megígérni, hogy mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy kifacsarjunk a legtöbbet minden egyes elköltött, elköltött euróból, de önökre lehet, hogy szükségünk lesz, lehet, hogy vissza kell jönnünk a következő hónapok során önökhöz pénzt kérni, hiszen tudjuk azt, hogy óriási katasztrófáról van szó, és tudjuk azt is, hogy kiürült a kincstár. És végül, az Európai Unió számára milyen következtetéseket vonhatunk le? Egy. Sokkal jobban oda kell figyelnünk a katasztrófákra való felkészülés területére, ugyanis, hogyha felkészültebbek vagyunk, akkor tudunk költséghatékonyabban felhasználni összegeiket a humanitárius segítségnyújtási büdzséből, hiszen ez ezért is lenne fontos az, hogy jobban odafigyeljenek az országok a klímaváltozás okozta problémákra. Másodszorban, ahogyan láthattuk az elmúlt tíz évben, kilenc évben, gyakorlatilag sokkal hamarabb elfogyott a pénz, mint ahogy az évnek vége lett volna, mert olyan sok természeti katasztrófa volt. Éppen ezért, amikor a jövőbe tekintünk előre, azt hiszem, hogy többet kell tennünk ezen a területen, jobban át kell gondolnunk, hogy milyen pénzügyi keretek között kívánunk működni, és harmadsorban A többi bizottság biztossal is együttműködtünk, Andris Pribázzal és Keti Estonra gondolok. A fő megbízott és jó magam is szoros együttműködésben dolgoztunk a belga elnökséggel és a külügyminiszterrel, aki augusztus 19-én egy nagyon jó beszédet mondott azzal kapcsolatban, hogy Európa mit is tesz, de ezen ki, e, ettől függetlenül, attól függetlenül, hogy nagyon sokat tettünk, mégis a média továbbra is kritikus az Európai Unió által adott válaszsal kapcsolatban. Ez pedig azt mutatja, hogy lenne a kommunikációs csatornákat javítani, Nagyon fontos az, hogy koordinált módon tudjuk felhasználni a rendelkezésre álló összegeket. És végül, hadd mondjam el, hogy igen, ez egy valóban borzalmas tragédia, de ugyanakkor minden egyes tragédia a szolidaritásra lehetőség, arra, hogy megmutassuk, hogy közös értékek mentén haladunk, gondolkodunk. Az európai szolidaritás nem a szavakról szól, az európai szolidaritás az bizony a tettekről szól és ezek a tettek azok, amelyek az emberek életét meg tudják változtatni. Szeretnék ígéretet tenni arra vonatkozólag, hogy mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy koordinált és hatékony és magas szintű segítségnyújtást tudjunk eszközölni, és szolidárisak legyünk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Biztos asszonynak a beszédét. A vitán a következő felszólalókat köszöntjük a humanitárius segélyterületén. Antoine Ferrár urat az okától, Termát Kati urat az, UNICEF-től, Simon Missiri urat a Nemzetközi Vöröskeresztől, François Bellon a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottságától, és a Voice képviselőjét is. Most alkalmuk van arra, hogy röviden hozzászóljanak az elhangzottakhoz. Valamint tíz képviselőnk is szót kért, tehát azt kérem mindenkitől, hogy beszédét két percre szorítsa azért, hogy mindenki másnak is legyen lehetősége. Mielőtt a biztos asszony lezárhatja vitát, Mr. Mitchell úr, a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm szépen a biztos asszonynak a válaszát, valamint a most, mostanáig elvégzett eh, tevékenységeket. Nagyon támogatjuk Önt erőfeszítéseiben, nagyon ö, fontos tudni, hogy hol tartunk, hogy, és ha nem lépünk, akkor sokkal többen meghalnak. Van egy olyan régió, ahol északon konfliktus van, ö, is is sújtotta, ez, és ez az új katasztrófa is lesújtott, tehát átfogó válaszadásra van szükség, elkötelezettségre van szükség a tagállamok és a biztosasszony részéről, valamint nyomást kell gyakorolnunk másokra, különösen azon országokra, amelyek a régióban találhatók, hogy ők is vegyenek részt, hiszen sokan visszahúzódnak, ezekre tehát nyomást kell gyakorolni és azt is gondolom, elnök asszony, hogy napirenden kell tartani a témát, hiszen nagy együttműködésre lesz szükség a bizottság és a szakbizottságok között. Hadd mondjam el különösen azt, hogy a biztos asszony által felvetett kérdés, a koordináció és az integráció alapvető fontosságú ennek kell a napirend elején állnia, olyan hatékonynak kell lennünk, amilyennek csak lehetünk, hiszen nem csak az embereket kell megvédenünk, hanem a legkitettebb csoportokat és csökkentenünk kell a káros hatásokat. Azt is szeretném elmondani, hogy itt most nem csak segélyezésről van szó, hanem azt is el kell érnünk, hogy a helyreállítás is lezajoljon, hogy ezek az emberek mindig kevesebbet szenvedhessenek. Azt is kérte az elnök asszony, hogy legyünk rövidek, én most rövid leszek. Azért jöttünk ma mi össze, mert ez egy, egyik legfontosabb kérdés számunkra. A legtöbb figyelmet meg, ide kell szentelni. Tehát nyom, nyomást fogunk gyakorolni másokra is, hogy ők is kötelezzék el magukat. Köszönöm szépen!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 hasonlít ahhoz, amit Haitiban láttunk. Úgy gondolom, hogy a nyári vakációk ideje alatt következett ez a probléma be, és ennek következtében meglehetősen elszigeteltek voltak reakciók. Úgy gondolom, hogy bizonyos elveket kell követnünk, az emberi jogi, az emberi, a humanitárius katasztrófa megoldásában feltétlenül, függetlenül kell cselekednünk, részrajlás nélkül. Ebben a konkrét esetben azonban egyúttal nagyon bölcsen kell eljárnunk, mert amit mi nem teszünk meg, azt mások sem fogják megtenni. És azok a problémák, amelyeket nem oldunk meg, azok, eh, azokat mások sem biztos, hogy meg tudják. A felelősség az a miénk, az a mi vállunkat terhelni, terheli. Úgy gondolom, hogy eh, abszurd dolog lenne figyelmen kívül hagyni azokat a politikai stabilitási problémákat, amelyek eh, Pakisztánt jellemzik. Nyilván vannak értékeink, a demokrácia, a szabadság, stb. De úgy gondolom, hogy ez alkalommal rendkívül fontos, hogy a humanitárius politikánk az alapértékeinket vegye figyelembe. La parole est à Monsieur Gören. Köszönöm, Gerenc úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ez a katasztrófa miatt két módon is kell reagálnunk. Először is azt kell elérnünk, hogy a, azonnal segítséget tudjunk nyújtani Nyilván a biztos asszony is egyetért ezzel, hiszen erről egy sajtónyilatkozatot is kiadott, és elmondta, hogy nincsen sok időnk, vannak viszont pénzügyi korlátok is. Emellett el kell mondanom, hogy együtt kell működnünk a tagállamokra, és nagyon sok, minden, sok tennivalónk van még. Emellett azt is szeretném elmondani, hogy El kell érnünk, hogy támogatnunk kell Pakisztánt, és azokat a az szükségleteket kell támogatnunk, amelyeket ők megállapítottak, amelyre, amelyre nekik van szükségük hozzá kell még tennem, hogy a humanitárius szervezetek lehetőséget eh, teremtenek arra, hogy eh, a lehető legjobb módon járuljanak hozzá. Vannak más lépések is, amiket meg kell tenni. Ezt a kérdést most csak röviden tárgyalom. Először is eh, el kell érnünk, hogy a tagállamok részéről politikai akarat is legyen. Ez egy olyan katasztrófa, amely megmutatta, hogy össze kell hangolnunk az EU-t, EU működését a tagállamokéval. Megjelen ez a jelentés, amely amelyet aztán majd gyakorlatba át kell ültetni, és ezért azt gondolom, hogy ennél jobban is lehet egy katasztrófára reagálnunk. Ott voltam akkor, amikor arra tárgyaltunk, hogy az EU kicsit többet is tehetne, de azt kell elérnünk, hogy magyarázatot kapjunk arra, hogy a jelentős adományozók miért nem léptek még eddig semmit. Ezt, a, ezt az ülést még a nyári szabadság alatt kellett volna megrendeznünk. Létre kéne hozni egy rendszert, amelyben állandóan felügyeli az ilyen eseményeket, azért, hogy gyorsan tudjuk, gyorsabban tudjunk reagálni az ilyen katasztrofákra, amikor ez megtörténik. Most pedig angolul folytatjuk, és ezzel az én angol kép- képességemet tesszük próbára, mondja az elnök. Szangintini úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Néhány szót szeretnék szólni a rendelkezésre álló eszközökről, és összehasonlítani a tagállamok hozzájárulását. rendszerint rendezünk egy téli eseményt, akkor, amikor fél, valamiféle adományokat szeretnénk gyűjteni katasztrófa sújtotta embereknek. Ez történt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 a magyar fülke e, szeretné értesíteni a magyarul hallgató képviselőket és egyéb részvevőket, hogy a magyar tolmácsolás megszűnik, mert a magyar fülkét fogják az angoloknak átadni. Technikai hibák miatt sajnáljuk, e, angolul és franciául tudják hallgatni a továbbiakban. Köszönöm